hogy véleményt alkosson, tehát hogy állásfoglalását elkészítse. Hölgyeim és uraim! Önök előtt van a végleges napi rendi tervezet, úgy, ahogy ezt az elnökök konferenciája összeállította a 137-es szabály értelmében. Eh, miután nem kért senki sem módosítást, a eh, napirend tervezett eh, végleges formája kerül elfogadásra, és abban a formában, ahogy ezt az elnökök konferenciája elfogadta. Következő témánk pedig az